felszólalások körére térünk rám. Elsőként pedig Klűnasszony kapszót Írországból. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének napja. A nők, főleg az otthoni erőszak áldozatai fizikailag gyengébbek, mint a férfiak, és bizony gyakran kivannak szolgáltatva. Az ír állam nem olyan régen írta alá az isztambuli megállapodást, az Európai Tanács, Európa Tanács megállapodását, mely a nők elleni és az otthoni erőszakról szól. Az otthoni erőszakot zárt ajtók mögött követik el az elkövetők, és azt remélik, hogy ott is marad az ügy zárt ajtók mögött. Ezen kell változtatni. A nők nem biztos, hogy fizikai erőszak áldozatai, hanem gyakran pszichológiai abúzus áldozatai, és ez még sötétebb gonosz tettnek számít. Az európai nők 12-15%-a napi szinten szenved el áldozatot. A jogrendünk és a szociális ellátórendszert úgy kell kialakítani, úgy kell képezni az ellátókat, a munkatársakat, hogy megfelelő támogatást kapjanak az áldozatok, és fel tudják térképezni helyzetet magát. Köszönjük szépen! Most pedig <clears throat> Maria Grappini kap szót. Take a floor, please. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să exprim... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném országom állampolgárainak aggodalmát tolmácsolni az erőszak fellángolása miatt, illetve amiatt, hogy milyen veszélybe kerültek a gyermekek külföldön. Az európai állampolgárok biztonságát meg kell védeni. Az Európai Bizottság elnöke és a tanács elnöke egy programot, tervet kell, hogy bemutasson a parlamentnek a menekült helyzetről, a határok védelméről, mert a kvóták nem oldják meg a problémát, és a készültségi állapotot nem tarthatjuk fenn, további életek kerülhetnek veszélybe ki kell lábalnunk ebből a válságból, biztonságos Európai Uniót akarunk, esélyegyenlőséget, nem kétsebességes Európát, és nem rossz közbiztonságban akarunk élni, mindenkinek ugyanolyan bánásmódra van igénye. Um, jetzt bitte Patrick von Storch, bitte sehr. von Storch kapszult, tessék parancsoljon. Elnök úr. Köszönöm a szót. Fel kell derítenünk, hogy a terror, a biztonsági törvények és a nyílt határok hogyan függenek is össze. Holmeyer asszony múlt héten azt mondta, hogy a zöldek és a baloldaliek felelősek volnának, részfelelősek volnának a párhuzsi támadásokért, mert ellenőrzik, ellenzik az szigorú adatgyűjtést. Hát a terroristák szárazföldi úton jöttek, a légi utasforgalmi adatok gyűjtése nem sokat segített volna rajtuk. Ráadásul a, nem SMS-ben kommunikálnak. A terroristák már ma is illegális fegyverekkel rendelkeznek, tehát az EU őrültek házának része az, hogy a vadászok és a sportlövészek fegyver tulajdonlását szabályozunk szigorúban, miközben a terroristák kalasnyikovokkal rendelkeznek a CSO, a Keresztény Szociális Unió és a C és Holmeyer asszony azonban ezt akarja, és nem a megoldást akarja. Köszönöm szépen. Köszönjük, most pedig Jana Tom kapszót. Teke Flopis. Uh, thank you, Chair. The one series... Köszönöm szépen, elnök úr. Az ISIS tevékenysége a legnagyobb veszélyt és fenyegetés jelenti Európai, Európa számára. A Párizsi merénylet, az orosz gép elleni merénylet is ezt bizonyítják. Közben sor került az oroszok beavatkozására Szíriában. Hogyha az ISIS szempontjából nézők, akkor Európa és Oroszország gyakorlatilag iker testvéreknek tekinti őket, és um, mindenképpen a kezel-kelet és az egész világ jövőre nézve uh, ki kell dolgozni valamilyen tervet. Az ISIS elleni harcoló koalícióban nem hajlandó belépni sok mérsékelt ellenzéki erő, hogyha ennek Assad is tagja, de ez rossz megközelítés. A közös ellenség ellen mindenkinek össze kell fogni, beleértve Oroszországot, és az ISIS elleni küzdelem so, túl fontos ahhoz, hogy geopolitikai megfontolások mm. Eh, torpedozzák ezt meg. Uh,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 Elnök úr, a migránsok helyzete, akik a balkáni útvonalat választják, nagyon komoly aggodalomra ad okot. Az elmúlt napokban különösen súlyosá vált a helyzet, azután, hogy illegális módon egyes országok kerítésekkel akadályozzák meg azt, hogy bizonyos állampolgárságú emberek tovább utazzanak, közöttük egy csomó veszélyeztetett, kiszolgáltatott ember. Az Európai Unió alapértékei alapján kellene eljárni, hiszen az alapelveket gyakran hangoztatjuk, de nem valósítjuk meg őket. A káosz elől menekülő emberek nem végezhetik a nyomorban az Európai Uniónak mindenképpen biztonságos menekülési útvonalat kell kialakítani annak érdekében, hogy ne a bűnözők éljenek vissza ezeknek az embereknek a helyzetével, és nem elég a határellenőrzésre pénzt szánni. Horgi mm, Sebastian. Horgi Sebastian képviselő kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemrégiben ünnepeltük a november 20-ai napot, ez a Franco feletti győzelem napja. És Spanyolországban bizony ezt a rezsimet eh, fenntartotta hosszú ideig. Miguel Graut egy fasiszta gyilkolta meg büntetlenül 1977-ben, de vannak még fasiszták, akik továbbra is büntetlenek. A frankó diktatúra elkövetői még ma sem kapták meg mind a megfelelő büntetést, amelyet megérdemelnének. Legfőbb ideje, hogy el, emlékezünk a totalitárius bűncselekményekre. Európa nem maradhat néma ebben a kérdésben, a totalitarizmus kérdésében, Spanyolországban vagy bárhol másút a világon. Éppen ezért elengedhetetlen a spanyol kormány számára, hogy megfeleljen morális és erkölcsi kötelezettségeinek, is megfelelő büntetéseket szabjon ki. Köszönöm szépen, Parker asszony parancsoljon. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. A világon a leginkább üldözött kisebbség a keresztények a közel-keleten igaz, ez különösen ott, ahol a közel-keleten mindig is éltek eh, keresztények, ahol a kereszténység eh, megszületett. Eh, most pedig, miután meg, összeomlottak a szekuláris rezsimek, az ISIS kegyetlen kampányt és harcot folytat a keresztények ellen, a muzulmán hitre való rátérítésre akarják kényszeríteni őket. Nagyon sok keresztény osztályú státuszt biztosító szerződést köteles aláírni, sokakat gyilkolnak meg, LGBTI személyek üldözéséről is hallottunk. Az iszlám szélsőségesek most pedig beszivárogtak a mi országunkba is. Nagyon gyakran démonizálják ilyen radikális imákban a nőket, ez tökéletesen elfogadhatatlan. Remélem, hogy bárki is nyeri majd meg Londonban a polgármester választásokat, prioritásként fogja kezelni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Korea képviselő következik, parancsoljon. Sorry. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A PSR, tehát a vidékfejlesztési társaság sok embernek adott munkát, munkanak, mezőgazdaságban dolgozóknak, és egyszerre most kiürültek az alapok apokaliptus-tikus helyzetet tapasztalhatunk meg Szicíliában, ahol 400 nagy mezőgazdasági vállalat eh, zárja be kapuit, eh, mert eh, a PSR 2007-2010 forrásai kiürültek. Rettenetes helyzetben vannak ezek az emberek, Éppen ezért a parlamenti képviselőkkel, az öt csillagmozgalomban dolgozó kollégainkkal igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok fellépjenek, de kérdezem a bizottságot, mégpedig határozott nyomatékkal kérdezem a bizottságot, hogy um, tudnak-e tenni valamit ennek annak érdekében, hogy ezt a fontos régiót, mint Szicíliát megmentsük a lecsúszástól. Köszönöm szépen, Korráó képviselő mondja az elnök most már. És most pedig um, Dominik Ilnének adom meg a szót. Köszönöm elnök úr. Az Alzheimer-kor és társult betegségei körülbelül 6 millió embert érintenek Európában, és az évente diagnosztizált esetek száma folyamatosan emelkedik. 200 25 ezer eh, esetet eh, regisztrálnak évente eh, Franciaországban, és minden negyedik franciának van Alzheimer koros rokona családtagja, és ez nagyon nagy terhet ró a családtagokra is. A mentális funkciók visszafolytatatlan romlása következik be, így az emlékezet is romlik. Bizonyos gyógyszeres kezelések le tudják lassítani a folyamatot, de meg nem nem tudják azt állítani. Európában az alzheimeresek jelentik a legnagyobb csoportot, akik magukról gondoskodni nem képesek. Az egészségügyi rendszerekben prioritást kell, hogy képezzen ez az ügy. 24 parlamenti képviselő kollégámmal kezdeményezést tettem, és kérem a többi képviselőtársat is, hogy írják alá ezt a nyilatkozatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselőasszony. Unik. János Korvin Mikke következik. Köszönöm szépen, Január 13-án is felszólaltam itt a parlamentben, és akkor is azt mondtam, hogy az ellenségeink nem Moszkvában, hanem a mecsetekben ülnek. Most ismét szeretném feltenni a kérdést. Most nem azt gondolják, hogy nekem volt igazam, és önök tévedtek? És szívesen feltennék még egy kérdést, mégpedig a következőt kérdezem. Egyrészt, amikor arról beszélek, hogy nem Moszkvában, hanem mecsetekben vannak az ellenfeleink, ezt nem gyűlöletbeszédnek szánom, és másrészt viszont látni kell, hogy mi a valódi helyzet amikor az orosz utasszállító gép utasai életüket vesztették, 224-en, Párizsban pedig 129-en vesztették életüket. Most úgy gondolom, hogy az Európai Unióra ezek után is semmi szükség nincsen. Éva Paunova következik. Köszönöm szépen, elnök úr! szörnyű támadások érték Párizst. De a Charlie Hebdo ö, támadásokra is emlékszünk, és hogyha az elmúlt 48 óra tanít valamire bennünket Brüsszelben, akkor az az, hogy nem élhetünk tovább ilyen bizonytalanságban és félelemben. Tíz nappal a párizsi támadások után azt mondom, hogy nem várhatunk újabb 321 napot, hogy fellépjünk. Van egy-két dolog, amit tenni kell. Be kell fejeznünk a PNR doxiét, el kell fogadnunk kulcselemeket, kell megerősítenünk például a Frontexet, a külső határok védelmére kell megbízni, és ki kell szűrnünk a radikális harcosokat. Végezetül pedig meg kell változtatnunk a határőrizet rendszerét azért, hogy megfelelő információ cserét biztosítson számunkra, hiszen minden nap késedele, minden nap a félelem napjában félelem lesz. Köszönöm szépen. Most pedig Dancsilla asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Aggodalommal állapítom meg, hogy eh, a közelmúltban újra felvetődött a kétsebességes Európa kialakításának ötlete. Ez aggodalomra ad okot, mert Juncker úr is bátorítja ezt az elképzelést, ami a kohéziós, integrációs és minden különbséget felszámoló célkitűzésekkel ellentétesen hat. Tehát hogyan lehet a szegénységet felszámolni, a marginalizációt felszámolni, hogyan lehet fellépni a külső fenyegetésekkel szemben, hogyha megszűnik a kompenzáció, a kiegyenlítés, és a vezetők sem egy irányba fognak húzni. Az Egyesült Királyság kilépési szándéka is nagyon rosszkor érkezett. Több szolidaritásra van szükségünk, mint valaha a bizottság elnöke nem támogathatja az ilyen nyilatkozatokat. Én nem hiszek a kétsebességes Európában, nem hízom az ilyen alapú Európában. Köszönjük szépen. Most pedig Dambasz képviselő kap szót. Bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a közelmúlt tragikus eseményei, az iszlám állam támadásai az EU tagállamaikban minden kétség nélkül bizonyították azt, amit már több mint egy éve ismételgetünk. Mindig is hangoztattuk aggájainkat azzal kapcsolatban, hogy a radikális iszlám már itt van a kapuinknál. Az Európai Uniónak gyorsan kell lépnie, biztosítania kell a külső határok védelmét. Az Európai Unió leghosszabb szárazföldi határa, külső határa húzódik az én hazámban, Bulgáriában és akik felelősek ezért a felelőtlen viselkedésért, amit a szörnyű fenyegetéssel szemben tanúsítottak, ez azonnal le kell zárni az Európai Unió külső határait, és ez ugye egyúttal Bulgária határa. Ki kell taloncolni minden idegent az Európai Unió területéről. Azonnali lépésre van szükség. Az iszlám cellákat el kell tüntetni az Európai Unió területéről. Tisztelt képviselő társaim, itt az Európai Parlamentben nincs más út. Ezt is legalább megpróbálhatjuk megvédeni az értékeinket. Köszönöm szépen, Dambacki képviselőnek, most pedig megadom a szót Bilba Barendika asszonynak. Gracias, presidente. Hoy... Köszönöm szépen, elnök úr. Ma Spanyolországban mintegy 6000 eltűnt személy hozzátartozói szeretnék feltárni, hogy mi történt a családtagjukkal, akit eltüntettek az önkényuralom idején. A e, kormány azonban úgy gondolja, hogy bizonyos bűncselekményeket e, nem kell szankcionálni. Emberiség ellenes bűncselekmények e, esetében sem folytatták le a vizsgálatot. Ez a bűnös rendszer nem került kivizsgálásra, és ez botránya az Európai Uniónak, az áldozatok akár csak más önkényuralmi rendszerekben itt sem kaptak elégtételt. Köszönöm szépen, most pedig megadom spanyolul Húzú Ariszti Abaunc képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió és az ENSZ emberi jogi tanácsa ismételten ö, síkra szállt a frankó rezsim bűneinek tagadása ellen. De ennek ellenére még mindig vannak események, amelyek elfogadhatatlanok Európában. Például a német kormány az asszuli küldött, küldött küld, ö, csapat önkénteseinek nyugdíjat fizet. Vagy, hogy másik példát mondjuk, a spanyol kormány a frankó diktatúra bűneit büntetlenül hagyja. Sok ezer családot érint ez, akik évtizedek óta várnak arra, hogy igazságot tegyenek. Ehhez, az igazságtételhez közös erőfeszítésre van szükség, hiszen a történelmi emlékezet minnyájunk tulajdona. A tisztelt háznak az a feladatom, hogy világosan elmondjuk, hogy Franco bűncselekményeket követett el, és ezek ellen síkra szállunk. Muchos gracios. Köszönöm szépen. Most pedig Tiziana Begin kapszót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kína évek óta alacsony költségi költségekkel támadja meg a piacunkat évek óta, de Peking most pedig egy végtámadásra készül, Strasbourgban és Brüsszelben. Hogyha a bizottság 2000 elfogadja ezt a dokumentumot, akkor 2016-tól Kína elárasztja a piacainkat. De Kína nem egy piacgazdaság, és semmilyen módon nem kell elismernünk piacgazdaságként. Ez kizárólag a bizottság terve, de a bizottság nem egy megválasztott szervezet. Ne felejtsük el, három millió munkahely Európában függ e nem megválasztott testől a döntésétől. 700 ezer munkahely függ az Európai Bizottság döntésétől csupán Olaszországban a miniszterelnök, és senki más nem beszél erről, arról, hogy a bizottság döntése milyen súlyos kihatással lehet. 700 ezer munkahely esetleg nem érdekelne senkit sem. Köszönjük szépen, Grácia Tante, Begin asszony, Begin képviselőasszony, most pedig Román Toms képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Migránsok már nagyon régóta, több hónapja érkeznek Európába, és csak egy hónap alatt 200 ezeren utaztak át Szlovénián. Ez Szlovénia teljes lakosságának 10%-át teszi ki a többségében a migránsok egyértelműen gazdasági bevándorlók, nincsenek okmányaik. Mi a Schengen részesei vagyunk, az EU külső határait meg kell védenünk. Ugyanakkor azonban azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok migráns igazából papírok nélkül próbál eh, bejutni az Európai Unióba. És eh, fel kell tennünk a kérdés, hogy bízhatunk eléggé a biztonsági szolgálatokban, a kapacitásainkban, elég hatékonyak-e a eh, biztonsági intézkedéseink most a párizsi terror merényletek után erősíteni kellene az biztonságot az EU-ban. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót. Jonas eh, Fernández képviselő úrnak. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt eh, szeretnék eh, emlékezni Szeretnék emlékeztetni a legutóbbi merénylete kapcsán arra is, hogy közös védelmi és külpolitikára van szüksége a kontinensnek. Aztán arról beszélnék még, hogy Kína lehet, hogy megkapja a piacgazdasági státuszt. Úgy gondolom, hogy az acéliparra ennek nagyon súlyos következményei lennének a kohászati üzemekre az én régióban. A az állam megakadályozza, hogy ezek a dolgozók valóban mobilak legyenek. Hogy beszélhetnénk piacgazdaságról? Súlyos agresszió lenne ennek, ez az elismerés az én régióm ellen, amely igencsak versenyképes, de később majd nem lesz az. Köszönöm szépen, most pedig Notis Marias kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A memorandum, amelyet néhány nappal ezelőtt fogadtak el. Ismét egy önkényes példája, amelyet a Trojka fogadott el. Voltak éppen a különböző bankokat rekapitalizálták, és sok rossz hitelt leírtak, de ahelyett, hogy ez megtörtént volna, sokkal inkább azt látjuk, hogy ö, ö, házakat adnak el, embereket kényszer lakoltatnak ki. <clears throat> Egész egyszerűen a görögök lakását, házát, lakhatását, fedelet a fejük fölől elvesznek a trojka diktátuma következtében. És sajnos erről a Szíriza kormány döntött, de a görögök megvédik az otthonukat, ami megtörtént Spanyolországban, nem történhet meg Görögországban. Köszönjük szépen! Most pedig Rados képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A közös európai biztonsági és védelmi politika már 20 éve illetve 25 éve létezik, a közös külpolitika pedig 20 éve. A saját jogi eszközeiket, fellépési formáikat, testületeiket kialakították ezek a politikák. De amikor az egységről és a politikák erősítéséről lenne szó, akkor megbicsaklanak az erőfeszítések. A terrorizmus problémáit is sokkal könnyebben meg lehetne oldani, ha lenne igazi közös biztonsági és védelmi politika. 20, illetve 25 év tapasztalatok állnak rendelkezésekre, és ehhez társulnak még a közelmúlt tapasztalatai válságokkal kapcsolatban. A közös európai biztonság és védelempolitikát mindenképpen meg kell erősíteni, mert arra nem számíthatunk, hogy a jövőben könnyebbek vagy kevesebb kihívással fogunk szembenézni. Martina Anderson képviselő asszony. Köszönöm szépen. A múlt héten egy jelentős megállapodásra került sor Észak-Írországban a két legfontosabb párt, illetve a brit és az ír kormány eh, között. Eh, ez az egyetlen eh, platform, ami megvédheti a munkavállalókat. A kettes cikk alapján, az emberi jogi egyezmény alapján a brit kormánynak fel kellett volna lépnie, de az állami tisztviselő esetében, a hadsereg vezetői esetében, illetve politikai intézmények esetében, amelyek gyilkosságokban vettek részt, a brit kormány nem volt hajlandó a büntethetőséget felvetni. Muzsnyix eh, Európa tanácsi emberi jogi eh, biztosnak újra el kell jönnie Belfastba, hogy az emberi jogsértéseket kivizsgálja. A eh, britek büntetlensége nem maradhat fenn a sértettek családtagjai érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Francesc Gambusk képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A Beirut és Párizsi támadások áldozataira szeretnék emlékezni. Óriási a bizonytalanság Európában. Közben pedig a Franco diktatúra 40, végének 40 éves évfordulóját ünnepeljük, ráadásul Karaszka asszonyt halálának évfordulóját is üljük, keresztény és katalán volt az én pártom vezetője, és a baszkok elrabolták a baszk felszabadítás hadsereg, és kivégezték, nem is mondhatom másként, kivégezték, azért, mert a szabadság, a demokrácia és Katalónia függetlensége lett szállt síkra. Egy szégyen ez a haláleset, és még mindig nem derítették fel ezt az ügyet, még mindig nem helyezték jogos helyére ezt a történelmi eseményt. Köszönöm szépen! Most pedig Tonino Piccola kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU határainak a védelméről az elmúlt hetekben rengeteget beszéltünk, mert ez drámai módon összefüggésbe került az emberek biztonságával humanitárius és szervezési kérdésről is szó volt korábban, de a párizsi merényletek és brüsszeli helyzet óta ez egyértelműen biztonsági kérdésé vált. Európát nem külföldi hadsereg támadta meg, hanem itt itt született és nevelkedett saját polgárai követték el ezeket a brutális támadásokat. Ez szociopatológiai kérdés. Kirekesztetnek érzik magukat ezeket az, ezek az emberek társadalmi elfogadottságot nem kapták meg. De itt a terrorizmus mellett társadalmi, vallási, a médiával összefüggő, külpolitikával összefüggő kérdésekről is beszélnünk kell. A

Ďakujem, köszönöm. Ďakujem, köszönöm. Acum doamna deputat Claudia Tapardel. Claudia Tapardel következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Annak ellenére, hogy menés súlyos a biztonsági helyzet, az Európa európai építés folyamatát folytatni kell. Nem szabad, hogy elhatalmasodjon ez a válság, nem szabad, hogy Európa jövőjét megkérdőjelezzük. Most is szükség van, továbbra is szükség van arra, hogy a fiatalok számára munkahelyeket teremtsünk. Sokszor megfeledkezünk ezekről a problémákról, a hátrányos helyzetekről, a fiatalokról, de ettől még a problémák nem szűnnek meg egy 50 millió fiatalnak nincs munkahelye. Adatokra van szükség arról, hogy, hogy hogyan sikerült végrehajtani az ifjúsági garanciával összefüggő programokat több kezdeményezésre van szükség, komoly beruházásokra van szükség, hogy vissza tudjuk szorítani a fiatalok körében a munkanélküliséget. Ezért úgy gondolom, hogy 35 éves

Kedves képviselőtársaim! Huszonöt perc múlva szavazzunk a Lux 2015-ös filmdíjról, illetve már csak 25 perc van hátra a szavazásból, és holnap fogják a díjat átadni. Azért említem ezt, mert a filmek nyelve gyakran sokkal érthetőbb az állampolgárok számára, mint a politika nyelve, és az idei jelöltek nagyon aktuális filmeket készítettek, a Mediterránea a menekültekről szól, a Mustang a fiatal török generációról, és a Lecke urok bolgár film pedig családi konfliktusokról erőszakról és félreértésekről. Nagyon nagy értékű filmek ezek, amelyek elősegítik a párbeszédet az európaiak között, támogatják az európai értékek megvitatását politikusok és az állampolgárok közötti párbeszédet is előmozdítják. Úgy gondolom, hogy ez a filmdi mindenképpen az európai értékek megjelenítését segíti, amit mi is képviselünk itt. Madame Deputy Jude Kirton Darling. Kirton Darling asszony, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezen a héten lehullott az első hó, télbe fordul az idő, és ez sok ember számára pedig eh, extra fűtési költséget jelent. A megújuló energiaforrások eh, segíthetik azt, hogy az energiaszegénység problémáját megoldjuk. Jelentős előrelépéseket értünk el a hatékonyság területén, a költségcsökkentés területén, de a kormányok szerepe fontos. A piac egyedül nem tudja biztosítani ezeket a beruházásokat, főleg a szociális bérlakásokban élők számára. Ezért a Tori párt nemrégi döntése, amelyel a szolár, a napenergia és a tengeri szélenergia kiaknázásának támogatását csökkentette, drámai lehet. 8 ezer munkahelyet teremtett csupán a napenergia um, ágazat az elmúlt években, és sok millió font bevételt biztosított az Egyesült, Kor, Egyesült Királyság kormányának hosszú távú politikát kell folytatnia, nem rövid távút. Köszönöm. Thank you very much indeed. And now, uh... Köszönöm. Most pedig, most pedig, Claude Roller kapszót. Köszönöm, elnök úr a piacgazdasági státusz elismerése Kína esetében vitát kelt, mint láthattuk ma este. Ennek komoly kihatásai lesznek a munkahelyek számára a mi gazdaságunkban. Kínának agresszív kereskedelmi politikája van, ezért az acéliparban nagyon nagyok a félelmek, a munkavállalók, szakszervezetek és a munkáltatók ugyanazon a véleményen vannak. Kína nem piacgazdaság, nem veszik veszik figyelembe a tisztességes verseny követelményeit. Ezért ez az elismerés több százezer közvetlen munkavállalónak és még több embernek közvetetten nagyon káros lenne így az egész gazdaságunk számára ahhoz, hogy a piacgazdasági státuszt teljesítsék. Öt szakmai kritériumot kellene teljesíteniük, és ettől még messze vannak a kínaiak, nagyon fontos, hogy ne adjuk meg ezt a státuszt Kínának, ez életbevágó az iparág és a munkavállalók számára, egy az egész gazdaság számára köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. És az utolsó hozzászóló a mai napon, Újhelyi István. Take the floor, please

Köszönöm, képviselő úr. Köszönöm, képviselő úr. Most már lengyelül is. Ön volt az utolsó felszólaló a mai ülésnapom. Tájékoztatom önöket, hogy holnap november 24-én folytatjuk az ülést, mégpedig 8 óra 30-kor. Aztán rövid szünetet tartunk, és 15 és 23 óra között tartjuk a második részt. A napi rendet mindenki megtalálja honlapon, ezzel lezárjuk.